tudunk róla. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, a tanács és bizottság közleményei Montenegró csatlakozásával kapcsolatban, csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Újra Vámen urat kérem föl a tanács részéről, hogy tartsa meg bevezető felszólalását. Honorable members, Commissioner Füle. Tisztelt eh, képviselők, tisztelt Füle biztos úr! Üdvözlöm a parlament eh, részéről megnyilvánuló támogatást ahhoz, hogy Montenegró EU integrációs törekvései további fázisba jussanak. Üdvözlöm Charles Tannock előadó ö, eh, ö, folyamatos konstruktív hozzáállását, és persze az általa megírt jelentést. Montenegro EU integrációjának jelentős a támogatottsága, és nemzeti konszenzus is van az adott országban, a pártok között erről. Az ország folyamatosan és elkötelezetten dolgozik a saját reformjain. Az Európai Tanácsülés ezért nemrégiben elfogadta, hogy Montenegro kiválóan teljesített a fő prioritások végrehajtása területén 2010-ben. A csatlakozási tárgyalások megnyílhatnak idén júniusban. Az Európai Tanács most megvizsgálja Montenegró reformjainak előrehaladási állapotát. A jogállamiság az alapvető jogok, a korrupció ellenes küzdelem és a szervezetbűnözés bűnözés ellen küzdelem területén. A bizottság pedig jelentést ír arról, hogy ennek a végrehajtása hol tart, májusban fog ez kijönni. Montenegro ö, nagyban teljesíti ma már a tagság követelményeit, és ö, a piacgazdaság feltételeinek megfelel, és a stabilizációs ö, és társulási szerződésből most tovább lehet lépni. Montenegro fejlődése kiváló, Számos regionális kezdeményezésben részt vett Montenegro a dél-kelet-európai együttműködésnek tagja, amelynek elnöke is volt az ország 2010-ben és 2011-ben. Montenegro továbbá aktívan részt vett a szarajvói folyamatban is, és segített megoldást találni a környék belső menekültjének elhelyezésében Bosznia-Hercegovinával Horvátországgal, Szerbiával, egymással vívott harcai menekültjeivel. De még hosszú után Montenegro előtt a teljes konformitás irányában, főleg a jogállamiság területén. Ezen a területén a sajtószabadság, az antidiszkriminációs politikák végrehajtása, illetve ezek végrehajtása most a legfontosabb vizsgálat tárgya. A tanács következtetései azonban pozitív irányba mutatnak. További előrelépés szükséges a szervezet bűnözés elleni fellépés területén. Meggyőződésem, hogy ez be is fog következni, és Montenegró csatlakozási folyamata új rendületet adhat a Nyugat-Balkán más országainak is. Történelmi megalapodás tört, született Pristina és Belgrád között 2012. március 1-én, és Szerbia is tagjelölt ország, Horvátország ugye közvetlenül ö, tag lesz most már, és reméljük, hogy Montenegró csatlakozása a térség további országait is ebbe az irányba tereli. A reform törekvések Montenegróban, ha ilyen ütemben folytatódnak, mint ahogy most, akkor ez hamarosan lehetségessé válik, és megnyithatjuk a Montenegróval a csatlakozási tárgyalásokat júniusban. A Dán elnökség folyamatosan fogja tájékoztatni a parlamentet erről, és a bizottsággal és önökkel is ezen vagyunk. Uh, Köszönöm szépen, Vamen úr. Most Füle úr következik a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr tisztelt képviselők, tisztelt miniszter úr! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma az Európai Parlamentben Montenegro ország jelentéséről beszélhetek 2011-es évre vonatkozóan. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire hálás vagyok Charles Tenok úrnak, a montenegrói jelentés szerzőjének, hihetetlen, hihetetlenül jó a jelentése. A decemberi Európai Tanács úgy döntött arról, hogy úgy döntött, hogy elismeri az ország Montenegro elmúlt öt évben tett előrelépéseit. Különösen nagy volt az előrelépés 2010. decemberre óta, amikor tagjelölt státuszt kapott. Így aztán megnyíltak az ajtók a tárgyalások megnyitása előtt. Nagyon fontos volt a siker eléréséhez az, hogy a montenegrai hatóságok ilyen komoly reformokat tettek, a parlamenti ellenzéket is bevonták a folyamatba, a civil társadalmat és a, média, és a médiát is. Úgy gondolom, hogy Montenegró számára nagyon nagy pozitívum az, hogy ilyen nagy a nemzeti megegyezés, konszenzus az Európai Uniós tagsággal kapcsolatban, és ez mindenképpen segíti is majd a folyamatot. Igor Luksics úrral, a, montenegrói miniszterelnökkel múlt héten találkoztam, elkötelezett a reform folyamat folytatása irányában, és továbbra is folytatja az Európai Unió felé vezető úton a haladást, azt gondolom, hogy az elkötelezettsége dicséretes. Azt hiszem, hogy a tárgyalások megnyitása nem a folyamat végét jelentik, hanem egy hosszú út első állomása. Hát tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogy a Szenok úr jelentése is kimondja, Montenegro már nagyon komoly előrelépést tett, de további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy jogállamiság kérdését tovább erősítse. Komoly gond még mindig a korrupció és a szervezet bűnözés. Nagyon komoly fejlődést kell elérni még, tehát a korrupció ellenes és a szervezett bűnözés ellenes um, ítéletek során a feltételezett eseteket is alaposan ki kell vizsgálni. 2006-ban, amikor a bővítéssel kapcsolatban egy megújított konszenzus született, elismertük, hogy ezt a kérdést mi hamarabb kezelni kell. A 23-as és a 24-es fejezetek megnyitása, amely a bírói, bíróságról és az alapvető jogokról, illetve az igazság gosságról, a szabadságról és a biztonságról szól. Nos, ezeknek a megnyitása lehetőséget ad Montenegrónak arra, hogy megfelelő ideje legyen arra, hogy ezen a téren komoly erőlépést érjen el, tehát a szervezet bűnözés és a korrupció ellen felvegye a harcot. Jelenleg egyébként folyik a 24 fejezet, tárgyalási fejezet első átvilágítása, és a 23. fejezettel kapcsolatban ez már megtörtént az hét során. Nagyon fontos lépés még a montenegrói csatlakozás szempontjából az alkotmányos reform befejezése, ez jelenleg is folyik ez a reform, a Velencei Bizottság ajánlásait ennek fényében el, el, el, eredményeképpen van szükség erre a reformra, és nagyon fontos az, hogy a bíróság, az igazságszolgáltatás függetlenségét és elszámoltathatóságát garantálják. Az európai normáknak megfelelően az emberi jogokat és a kisebbségi jogokat is ugyanúgy kell alkalmazni Montenegróban, mint Európában. Ez nagyon fontos. Elfogadhatatlan, hogy oknyomozó újságírókat támadnak. Ezeket az eseteket ki kell vizsgálni, illetve az olyan eseteket is, amelyek olyan vandalizmus, illetve erőszakos támadásokat is, amelyek a médiát érték. Nagyon fontosnak tartom az antidiszkriminációs politika kifejlesztését Montenegróban, a férfiak és a nők közötti egyenlőséget, illetve a kisebbségek jogainak megerősítését. Az országon belül megpróbálták, az országon belül lakóhelyüket elhagyni készerülő személyek számával kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon alapos felmérést kell készíteni, és úgy vélem, hogy mindezen erőfeszítések mögötti felelősség Montenegro terheli, de bizonyos vagyok abban, hogy Montenegro támogatni tudjuk ezen erőfeszítésekben, és remélem, hogy mi hamarabb sikerül az Európai Unió felé el, felé haladni, közeledni. Köszönöm szépen, Tanok úr! Montenegro tagjelölt országként meglehetősen őszintén viselkedik, egérig jól lehet követni az, hogy hogyan halad a Small is Beautiful elve alapján úgy tűnik, hogy igyekeznek eleget tenni az elvárásoknak a hét legfontosabb területen, a parlamenti működés, a parlamenti keretek javítása, a közigazgatás javítása, az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció elleni fellépés, a szervezet bűnözés elleni fellépés, a média szabadság és a civil társadalom. Ezek a legfontosabb pontok. El kell, hogy mondjam, hogy a WTO-hoz csatlakozott Montenegro ez mindenképpen segít majd nekik ez a csatlakozás, hogy egy korszerű gazdaságot alakítsanak. Ez azt jelzi, hogy Montenegro integrálódik a világgazdaságba. A kopenhágai kritériumokat illetően itt az etnika közi kapcsolatokat, a nemek közötti viszonyt, a diszkriminációt, az, ind- a, az igazságszolgáltás függetlensége, a média szabadság szerintem majdnem teljesen megvalósul a, természetesen a turizmus a gazdaságban rendkívül fontos szerepet játszik, éppen ezért meg kell védeni a környezetet, és átláthatóvá kell tenni ennek érdekében az energiapolitikát, és vigyázni kell a vízerőművekkel. Egyébként vizsgáltam a gazdaságot nagyon alaposan, hogy ne legyen túl sok bürokrácia és előírás, bátorítani kell a gazdasági szereplőket és a külföldi befektetőket Tudjuk egyébként, hogy elég jó régiós kapcsolatokat alakított ki a közvetlen szomszédaival is, például Horvátországgal, és nagyon keményen fellép a régión belül a szervezett bűnözéssel szemben. Elmúlt évben sikeresen kétoldalú kiadatási szerződést kötött Makedóniával, Macedóniával, Szerbiával és Horvátországgal. Tehát szeretném összefoglalni, Montenegro jó híreket hoz nekünk, és nyilvánvalóan 2012-ben megkezdődhetnek a csatlakozások az EU csatlakozás, vagy tárgyalások az EU csatlakozással kapcsolatban. Mitchell úr. Köszönöm szépen Charles Tánaknak ezt a jelentést. Néha azt gondolom, hogy ha visszatekintünk a történelemre, akkor nem csak a gazdasági válságot kéne nézni, hanem azt, hogy hirtelen 89-ben háború volt még, és most meg a tíz tagállam, új tagállam után Montenegró és Horvátország útját követi. Ez nagyszerű, erre van szükség Európában, erről szól az egész európai történet kezdettől fogva. Nagyon örülök ennek, hogy ez így van. Üdvözlöm Montenegró előrehaladását, és azt, ahogyan kezeli ezt a kérdést. De az Európai Unió ugyebár nyitott minden európai országgal szemben, amely demokrácia és megfelel a tagsági kritériumoknak és ezt azért mondom most, mert egy kis országnak ez sokkal nehezebb teljesíteni. Főleg az intézményi struktúrák kiépítését. És a saját intézményi struktúránkat is, mert úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is, meg a saját intézményeink is lassan kicsinek bizonyulnak, vagy nem jó struktúrájúnak. Tehát nem csak a nagy tagállamokról szól az Európai Unió, és jó lenne, hogyha minden európai intézmény struktúrában a kis államok is megfelelő hangot kapnának a jövőben, és hogyha egy ilyen ország így előrelép, mint ahogy Montenegró, akkor ezt kellően megbecsülnénk, és az Európai Unió alapelveinek elveivel összhangban, a mélyítés és a szélesítés elveivel összhangban egy ilyen ország is megfelelő ö, súlyt kapna majd a jövőbeni politizálás során. Köszönjük szépen! Közben elromlott az órám, itt mondja az elnök. Ferm úr kap most két percet, most a saját karórámon fogom nézni, hogy ki hány percig beszél, de remélem ö, be tudom tartani ö, a beszélődőt, bár tudnék végtelenségig is beszélni erről a témáról. Köszönöm Telek úrnak a azt, hogy sikerül konszenzus teremtenie a jelentés kapcsán. Fontos, hogy az EU tagállamok elkezdjék a Montenegróval folytatandó tárgyalásokat. Ez jó pozitív jel az egész Nyugat-Balkán felé, és megmutatja, hogy minden tagjelölt országot saját értékei alapján kezel az EU. Az állásfoglás ilyen szempontból teljesen egyértelműen fogalmaz. Montenegrót dicséret illeti konstruktív együttműködéséért, az utóbbi évek reformjaiért, a jó szomszédos és stabilitást ösztönző szomszédsági kapcsolataiért, és azért, hogy a bizottsági feltételeknek meg kíván és láthatóan meg is tud felelni. Persze még hosszú út áll előtte, továbbra is politikai elkötelezettségre lesz szükség az országban annak érdekében, hogy a jogállamiság, a korrupció elleni harc, a szervezett bűnözés elleni harc területén még előrelépés történjen. Az eltökéltséget igényel. A csatlakozási folyamat agyonban nem csak a kormányról és a parlamentről szól, hanem az egész társadalomról, és az egész társadalom ö, ö, úgy vonható be, hogyha a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a sajtószabadság révén folyamatos belső párbeszéd zajlik az országban én ezért kérem Montenegrót innen a plenáris ülésről, hogy olyan eseteket ne tűrjön meg, ahol újságírókat megfenyegettek vagy ö, megvertek. Ö, a nemek közötti egyenlőség témája is kényes még, mert a vezető posztokon Montenegróban alig látható nő. Ezt is meg kell változtatni. Továbbá is azonban nagyon üdvözlöm Montenegró előrehaladását, és ha a a követelményeknek, kritériumoknak megfelel, akkor Montenegrónak itt a helye az EU-ban. Jó, hogy vannak ilyen előcsatlakozási programok, amelyek révén az ilyen kisországok támogatást kaphatnak tőlünk. Köszönöm szépen. Most Weigl úrnak adom a két percben a szót, saját karórámmal mérem. Köszönöm szépen. Elnök úr, Jó lenne, hogy egy kicsivel több időt kaptunk volna, talán ez eh, Deus Ex Machina, hogy elramlott az óra. Megköszönöm Tenok úrnak a kiváló együttműködést, és eh, az árnyékjelentés tevőknek is köszönetel tartozom, nagyon jó volt tehát az együttes munka. Montenegróból jó hírek érkeznek, tehát júniusban, vagy esetleg júliusban kezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Úgy látjuk, hogy Montenegro jó, jól fel van készülve, és eh, Egyértelmű, hogy a közvélemény is támogatja az EU-s csatlakozást. Pozitívum az is, hogy Montenegro az egyik legnehezebb fejezettel indít, a 23-as fejezettel. Montenegróban nagyon alapos reformokat hajtottak végre, bíró, bírósági intézményi reform, illetve a korrupció ellen is föl kell venni a harcot, ezt sok képviselő említette már, Montenegrónak nagyon komoly szerepe van a regionális együttműködésben. Úgy, mint a jelentéstevőn is úgy vélem, hogy a Preleka dossziét át kell adni a hágai bíróságnak, és örülök, hogy ez megtörténik mindenképpen a szólásszabadságra és a sajtószabadságra oda kell figyelni, nem szabad megengedni, hogy a nem szabad megengedni azt, hogy a, az újságírókat támadják, illetve a kisebbségek jogait is végé, védeni kell. Sok esetben ezek a kérdések, amelyekről most beszélünk, újdonságnak számítanak Montenegróban, de mégis meg kell ezt oldani. Montenegró kisország, de gyönyörű, és örülök annak, hogy az Európai Unió felé vezető úton halad. Elnök! Köszönöm szépen, ismét jó az óra. Lunacek egy másfél perc. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, biztos úr, kedves kollégák, én is köszönöm szépen a zöldek nevében Tenok úrnak a jó jelentést és a jó együttműködést, amelyet kialakítottunk a kompromisszumos javaslataink során. Üdvözlendőnek tartom a világos támogatást Montenegro számára, amit ez a parlament volna fog adni, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Montenegróval. Ez nagy lépés előre, és további lépést jelent, hogy folytassuk ezt, hogy megteremtsük a tagjelölti státusz Szerbia számára, hogy haladjunk tovább Horvátországgal. Igen, Montenegro kész arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat, és elég jól alakul, ami a módosításokat illeti amiről szavaztunk egyébként a külügyi szakbizottságban, például a nagy gátak kapcsán felmerültek problémák. A, ami viszont probléma továbbra is az a korrupció, ezt több kolléga felvetette már eddig is. Itt van a privatizációs folyamat, állami cégek, villanycégek, telekomcégek, stb. És úgy tűnik, hogy a kormánynak alaposan meg kell néznie, mi történik itt természetesen fenyegetik a feltáró újságírókat is, és ezek nem teljesen elszigetelt esetek, amik itt történtek. Igenis a kormánynak támogatnia kell a médiaszabadságot ezen a területen is. Egy utolsó kérdés a politikai pártok finanszírozása. Egy erre vonatkozó törvényt egyébként úgy alakítják, hogy ez jó részt a választóbizottságra bízzák a döntéseket. Ez nyilvánvalóan nem a megfelelő út, hogy a pártok finanszírozását megoldják. Egy utolsó pozitív megjegyzést. Itt a legfontosabb témákban sikerült haladást elérni. Nézzük a regionalist, ez a meregek és eh, homoszexuálisok témájában eh, igenis sikerült haladni. Azt gondolom, hogy itt együtt a szerbekkel és horvátokkal végre előrebb léptünk. Csuntis úr, egy percben. Köszönöm. Frakciónk támogatja Montenegro Európai Unióhoz történő csatlakozását. A Nyugat-Balkán összes országával kapcsolatban így gondolkodunk, de Remélem, hogy a, ezeknek az országoknak a véleménye is hasonlóan pozitív marad. Társadalmi, politikai, gazdasági problémákat még meg kell oldani, illetve kisebbségi problémák, kisebbségi jogi problémákat is. A jelentés kiemeli a pozitív elemeket, például a szervezetbűnözés elleni harc kérdését. De van itt két olyan elem, ami annyira nem pozitív, Nos, mi úgy véljük, hogy ezeket a kérdéseket nem feltétlenül így kell tárolni. Nézzük az EU-hoz, illetve a NATO-hoz való csatlakozását. NATO nem egy egyszerű szervezet, és nincs túl jó híre a Balkánon a NATO-nak. Más részről viszont el kell azt mondanom, hogy gazdasági megoldásokat próbálnak már most alkalmazni. Montenegróban ugyan elég nagy a munkanélküliség Montenegróban, és ez a helyzet meg valószínűleg romlani fog. Jó lenne, jó lenne, hogyha ez a két elem nem szerepelne Tenok úr jelentésében. Köszönöm, Makovei asszony, másfél perc. Thank you. Over the past year... Az utóbbi évben Montenegro jelentősen előrelépett az igazságszolgáltatás reformjában, és a függetlenségét a bíráknak megerősítette, és az ügyészek függetlenségét is. De ezek a papíron elért eredmények, a végrehajtáson múlik minden, ez a legnehezebb persze. Ha megnézzük az utóbbi 20 évet ebben az országban, ezekben az országokban, a posztkommunista országokban, a legnehezebb reform az igazságszolgáltatás reformja volt, és a korrupció elleni fellépés. A korrupció elleni harcban megint csak a jogalkotás már készül, új közbeszerzési törvény készül, a pártfinanszírozásról is, és az értek, egy, érdek különbségekről is, összeütközésekről. De itt is a végrehajtás a fontos. További reformok szükségesek az igazságszolgáltatásba vetett bizalom helyreállítása érdekében. Van itt néhány javaslatunk is. Az igazságszolgáltatás nem lehet olyan, mint a lottó. Minden ítéletet nyilvánosságra kell és lehessen hozni. A helyi hatóságoknak a legnagyobb kihívás mindig az állami, a kormányzati korrupció elleni fellépés a tesztje, hogy képes-e az igazságszolgáltatás annyira független lenni, hogy a saját kormányán a korrupcióval szemben is fellép most. A független, spontán felszólalások következnek. hárma jelentkeztek Bazescu asszony. Domnule președinte, Muntenegru a realizat progrese concrete în... Köszönöm szépen. A hét prioritást jelentő területen Montenegro nagyon komoly előrelépést tett Üdvözlöm az Európai Tanács azon határozatát, hogy 2012. júniusában megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat Montenegróval. Azt hiszem, ez még inkább ösztönzi majd a montenegrói hatóságokat a reformokra. S természetesen a helyi elkötelezettség a legfontosabb, a, vagy az egyik legfontosabb tényező az európai csatlakozási folyamatban. Arra kérem a montenegrói hatóságokat, hogy a bírói reformban járjanak élen, mindenképpen fel kell venni a harcot a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. Örülök annak, hogy a bizottság a 23. és a 24. fejezettel kezdi a tárgyalásokat, ez nagyon aktuális. Azt gondolom, hogy a romák helyzetének javítását külön, mért, külön intézkedésekkel kell javítani, egy helyi stratégiát kell kialakítani. Köszönöm, Kukán úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék eh, Ternok úrnak, ahogy elkészítette ezt a jelentést, eh, és támogatni tudom én is az integrációs folyamatot Montenegro esetében. Köszönöm szépen az árnyékelődöknek a munkát, nagyon érezhető, jelentős haladást ért el Montenegro az integrációs agendával. Nagyon jó eredményeket tud felmutatni a társadalmi átalakításban, a reformok területén vonatkozik ez arra a hét prioritásra, amit a bizottság említett. Ez, ez, ezt a folyamatot tovább kell vinni természetesen, és vannak még témák, amelyeket erősíteni kell. A szervezett bűnözés elleni fellépés, a jogállamiság kérdése, a korrupció elleni fellépés, a civil társadalommal kialakítandó együttműködés és a média szabadsága tartozik ide, de azért azt mondom, hogy itt is haladás mutatkozik már eddig is, ezek nagyon hosszú távú folyamatok, és a tárgyalási folyamat közben az Európai Unió segíti ezek kérdését megoldását, és a csatlakozási folyamat Montenegro az élenjárók közé tartozik, szerintem feltétlenül támogatni kell a fáradozásait. Posselt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Montenegro egyértelműen európai ország, egy a Balkánon a legrégibb újkori állam, szláv és albán kultúrával keresztények és iszlám találkozása nagyon jól védi hagyományosan a kisebbségeket, tehát a sok probléma ellenére Montenegro nagyon jó úton jár amelyet masszívan támogatnunk kell. Szerintem ezért üdvözlöm Charles kiváló jelentését. Valóban én is azt gondolom, hogy egy montenegrói biztos és parlamenti képviselők ebből az országból hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa gazdagodjon. Egyfajta balkáni Luxemburg lehetne ez az ország. Köszönöm szépen. Valóban köszönöm. Füle úr, parancsolja. Uh, uh, Elnök úr, tisztelt képviselők! Miközben záró ö, megérzéseimet ö, megteszem, szeretnék még egyszer gratulálni Tanak úrnak a kiegyensúlyozott jelentéshez, amely a kiváló, a legjobb üzenetet ö, fogalmazza meg Montenegróval szemben, egyfelől elismerését fejezi ki az elért eredményekért, és továbbra is erőteljes hangon ösztönzi a tovább lépésre. Montenegró közel áll a társulási tárgyalások, csatlakozási tárgyalások megnyitásához, és úgy tűnik, hogy a háttérben a társadalom, a pártok közösen támogatják ezt az irányt, és így a régiónak is példát ad az európai tanácsi következtetésekkel összhangban a bizottság még idén tavasszal ö, köztes jelentést fog kiadni Montenegro előrelépéséről a, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülése tekintetében, illetve a hét fő prioritás tekintetében, amelyeket 2011-ben fogalmaztunk meg. Ha az, a jelentés további előrelépést tud megfogalmazni, akkor semmi sem állhat a júniusi csatlakozási tárgyalások elindításának az útjában. Köszönöm szépen. Very much. And for the council. Köszönöm. Tanács részéről, Elmen Tisztelt. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, biztos úr, elnök úr. Az EU reményt ad a montenegrai polgároknak az EU jövővel kapcsolatban, és ez most már elérhetővé vált Montenegróban. Nemzeti egység uralkodik az EU csatlakozásról. Tényleg nagy benyomást tesz ránk, ha azt látjuk, hogy Montenegró milyen gyorsan, tényleges reménnyel szembesül, hogy csatlakozhasson ez év február 21-én meglátogattam Montenegrót, és egy olyan reformszándékot, egy olyan elkötelezettséget láttam az ország részéről, ami ritka. Nagyon sok reformot hajtottak végre a jogállamiság érdekében, a polgárok alapjogainak biztosítási érdekében. Ezek olyan reformok, amelyek Montenegró érdekében állnak, és az EU érdekében is egyben. Ez így van rendjén. Azonban további haladást kell még elérni, hogyha a korrupcióról beszélünk, a szervezetbűnözésről beszélünk, itt még van tennivaló bőven. Ilyen értelemben kíváncsi vagyok a bizottság következő haladási jelentésével kapcsolatban, és ebben a reform kezdeményezéseket fogják értékelni. Ma számos téma hangzott el azzal kapcsolatban, hol van szükség reformra, ez EU és Montenegró között egyetértés van abban, melyek a legfontosabb területek, hol van szükség további fejlődésre. Montenegrónak mindenek előtt arra kell koncentrálnia, hogy az alkotmányi reformját hajtsa végre, lépjen fel a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval szemben, illetőleg az elfogadott törvények megfelelő végrehajtását kell biztosítani mindenek előtt a politikai pártok finanszírozása és a diszkrimináció ellenes törvények vonatkozásában. Ilyen értelemben várjuk a munkákat, amelyeket végrehajtanak az alkotmányreform függvényében. Ez erősíti majd az igazságszolgáltatása bíróságok függetlenségét. Az Európai Unió követeléseket, kéréseket támaszt majd még természetesen a csatlakozás előtt. Vegyük például a közigazgatás kapacitásának növelését, ez fontos lenne. Ez fontos egyébként a montenegrói gazdaság érdekében is. De tudjuk, Montenegro is érzi a válság hatásait, és a montenegrói gazdaságnak tovább kell fejlődnie, jó feltételeket kell teremteni a további fejlődés érdekében, a vállalkozások erősödése érdekében. A piacgazdasághoz vezető utat is erősíteni kell, az EU-nak ezt a folyamatot kell a Meggyőződésem, hogy Montenegró mindent elkövet annak érdekében, hogy a társulási megállapodások keretében kijavítsa azt, amit ki kell javítania. Mindenképpen a csatlakozási tárgyalások megkezdődhetnek, Montenegró teljesíti ennek kritériumát, az integrációs folyamat pedig tovább megy, és az EU is így fog cselekedni, ennek értelemben lép fel. Abban bízom, hogy júniusban megszületik a döntés, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások a csatlakozásról. Amit elvárunk az integráció érdekében Montenegrótól, az tulajdonképpen Montenegró érdeke, de a többi balkáni államnak is segít, hogy lássák a célokat, hogy a törekvéseiket erősítsék. Ez komoly ösztönzést jelenthet. A Balkán, a Montenegró mm, és az EU is az irány, abban érdekelt, hogy ez a folyamat haladjon. Az elnökség egyik, hogy együtt működik majd a bizottsággal, hogy elérjük azokat az eredményeket, amelyeket Montenegro érdekében biztosítani kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. E témával is kapcsolatos egy állásfoglalási indítvány, amelyet holnap 11.30-kor fogunk megszavazni. Ezzel lezárom ezt a témát, köszönöm mindenkinek a részvételt és most tovább lépünk